ellenvetés ezekkel kapcsolatban, akkor később kerülnek megerősítésre ezek a kinevezések a posztokra. A Környezetmény Szakbizottság egy parlamenti szöveg elfogadását kérte, és a Libe Szakbizottság is hasonló kérelemmel él. A 214-es cikk szerint elfogadatnak tekintjük ezeket, hogyha 24 órán belül egy frakciótól vagy legalább 14 képviselőtől nem kapok olyan kérelmet, hogy szavazásra kell bocsássuk ezeket a kérelmeket. A Seanson Direct weboldalon megtekinthetők lesznek ezek a szövegkéremek, és benne lesznek a most mai ülés jegyzőkönyvében is. A parlament ülés időszakának felfüggesztése után